hónap, és bízunk abban, hogy ennél csak jobb lehet. Van egy napirendünk, egy napirend tervezetünk, ezzel kapcsolatban nem érkezett módosítás igény, úgyhogy ezt akkor ebben a formában elfogadottnak tekintem. Az elnök közleményeire térnünk rá, három közleményem van. Itt van egy tévéstáb a Tizsi kommunikációtól, akik a látogatóink számára készítenek, vesznek fel egy filmet arról, hogy hogyan is zajlik itt a munka. Megengedjük nekik, hogy dolgozhassanak. Ez volt az első közleményem. A második közleményem pedig az, hogy mi alatt itt is ülünk, Bonban 45 államból érkezett környezetvédelmi miniszterek tanácsoz, tanácskoznak, és megpróbálnak a klímaváltozásról folytatott tárgyalásokon egy kicsit lendítani. Eh, Ausztráliáig, az USA-tól kezdődően hát kicsit visszakapcsoltak, és ezt a folyamatot meg kell állítani. Reméljük, hogy a Petersbergi találkozó hasznos lesz a e tekintetben. Tulajdonképpen az egyes projektek felé történt az elmozdulás, tehát a, a nagy megállapodás felé haladunk kisebb morzsákkal, és az ENSZ konferenciáján remélhetőleg már előrelépésről számolhatunk be. A harmadik közleményem a holnapi szavazással kapcsolatos az IPPC jelentésre vonatkozóan. Gondolok itt természetesen az új élelmiszerekre, illetve a fa termékekre. Liotár asszony az új élelmiszerekért felel, Lukász úr a fa termékekért felelős jelentés gazdája, és az ipari kibocsátásokért pedig Krámer kolléga. Minden dokumentumot megnéztem, és elmondhatom, hogy a 66 per hármas cikket fogom választani, amely azt mondja ki, hogy ha az első és a második olvasat között Európa választásokra került sor, akkor az elnök a korlátozásokat hatályon kívül helyezheti, amelyek egy második olvasat esetében, vagy egy recast esetében alkalmazhatók. Tehát, hogy ne önkényesen járjunk el, csak azért, mert valakinek ez tetszik, illetve másnak nem, úgy gondoltam, hogy mindent engedélyezni fogok, tehát holnap szabadon fogunk tudni válasz, ö, szavazni annak megfelelően, hogy milyen az összetétele az új ciklusban ebben a szakbizottságban. A második olvasatban egyébként csak ennek a szakbizottságnak a tagjai fogalmazhatnak meg módosítókat. Volt egy kolléga, aki nagyon vehemensen dolgozott, de ő nem tagja a szakbizottságunknak, ezért a 124-es, a 254-es, a 305-ös, 306-os és 320-as módosítókat nem engedélyezhetjük. Antonio Hidalgo kollégától kérem, hogy ezt nézze el nekünk, de hát ez a szabály. Az egyes frakciók azonban felkészülhetnek akkor arra, hogy holnap szavazunk ezekről a módosítókról. Hármas pont a napirendünkön a március 15-17-i ülésünknek a jegyzőkönyve, illetve ennek elfogadása. Mennyiben erre vonatkozóan nincsen senkinek ellenvetés, akkor elfogadottnak tekintjük. Térjünk akkor a négyes napirendi pontunkra, ez egy vélemény, amelyet én vettem át egy jelentéshez, Szájer úr jelentéséhez. A Lisszaboni szerződés szerint a 290-es cikk új, ami ugye a hatáskör gyakorlásnak az átruházását jelenti a bizottságra, tehát a felhatalmazáson alapuló jogalkotás. A Szájer egy jelentéshez már megfogalmaztuk a véleményünket, most pedig van egy jelentés a 291-es cikre vonatkozóan is, a végrehajtatói hatáskörökre vonatkozóan. Felkérést kaptunk, hogy ezzel kapcsolatban is fogalmazzunk meg véleményt, és három fontos kérdésről számolhatok be ennek kapcsán. Egyrészt, hogy a parlament és a tanács ugyanolyan eséllyel, ugyanolyan joggal kell rendelkezzen ennek az eljárásnak a során, tehát minden információt meg kell kapjunk, amely a tanácsnak is rendelkezésére áll. Másodszorban a környezet és a közegészségügy esetében ne legyenek korlátozások, hiszen a javaslat eredetően úgy szólt, hogy a tanácsadói ö, funkciót akkor alkalmazzuk, hogyha ezt célszerűnek látjuk. Én úgy gondolom, hogy ezek a témák a polgárok vonatkozásában nagyon fontosak, ezért a tanácsadói bizottsági eljárást minden egyes dosszia esetében alkalmazni kívánjuk. A harmadik megjegyzésem egy kicsit technikai jellegű vizekre evez már. A bizottság minden eddigi eljárást, tehát a szabályozási eljárást is szeretné áthangolni a tanácsadói eljárásra. Ez azonban egy kicsit elmozdítja a mozgásterünket, ezért úgy gondolom, hogy itt nem automatikusan kell eljárnunk, tehát az összes régi eljárást nem fogjuk csak úgy sútba vágni, és az új eljárást választani, hanem eseti alapon fogunk döntést hozni. Azaz a komitológiai eljárásban meglévő szabályozási eljárást bizonyos esetekben megkívánjuk tartani. Szájer úr, mint ahogy mondtam, az jelentéstevő és a gazdája ennek a jelentésnek, és bizonyára más szakbizottságok véleményével is majd ütközteti a saját elképzeléseit. Gondolok itt többek között a Júri szakbizottságra is. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Löpázs asszony. Köszönöm elnök. Köszönöm, elnök úr. Igen, volna egy kérdésem. Nem arról, amit az imént előadott, hanem ha jól értettem, ha félreértettem, akkor kérem javítson, hogy a tanács, illetve a komitológiai szakértők a GMO-kkal kapcsolatban miféle intézkedési jogkört kapnak, mert kétségtelen, hogy ezzel kapcsolatban tagadhatatlan kockázatok merülnek fel. És nehezen tudunk lépni, hogyha nincs politikai szándék megfogalmazva. Tehát, hogyha jól értettem, akkor arról van szó, hogy ezt a javaslatot elfogadva megfosztjuk magunkat az intézkedés lehetőségétől, jól? A Lisszaboni szerződésben van egy vonatkozó cikk, és tulajdonképpen a végrehajtási hatáskört ugye a végrehajtóra kellene ruházni, ez pedig a bizottság. A tagállamok ra is szerep hárul, és a Lisszaboni szerződés értelmében a keret ehhez az eljáráshoz, főleg a végrehajtásra tekintettel, a parlament és a tanács által kerül körülhatárolásra. Tehát most kell ezeket a sarokpontokat rögzítenünk az eljárásra vonatkozóan, egy olyan eljárásra vonatkozóan, amelyet később választunk majd meg a végrehajtási hatáskörök gyakorlásakor. A végrehajtónak kell a jog, jogi aktusok végrehajtásáért felelnie, a parlament viszont meghatározza a keretet ehhez attól függően, hogy a hatáskör kié és az mit határol körül. A bizottságot hagy kérjem föl akkor, hogy állás foglaljon ezzel kapcsolatban. Uh, Antoine... Mindjárt mondom, Mario Paolo Tonreiro parancsoljon. <clears throat> Köszönöm, elnök úr. Csak egyetlen pontot szeretnék kiemelni, nevezetesen a tízes cikkről van szó, és a bizottsági javaslat, amit az automatikus egyeztetési eljárással kapcsolatban tettünk az új, illetve a régi megoldások összhangba hozatala céljából. Nem akarjuk kizárni annak szükségességét, vagy bármiféle cselekvést az újraértékelésre vonatkozólag a szabályozási eljárások vonatkozásában. Ezeket delegált aktusoknak kell tekintenünk, és ezt a két szerv között párhuzamosan kell futtatni, tehát a tízes cikk nem akarja kizárni ezt. A tízes cikk valójában csak technikai jellegű módosítás annak elkerülésére, hogy a szabályozó, illetve az irányító bizottságok, amelyek már megvannak, a 99-es határozat keretében zöggenőmentesen tudják tovább folytatni tevékenységüket, illetve az átmenet ne okozzon zavarokat, és nagyon bonyolult rendszer jön létre a jövőben az új eljárásokkal, az új rendelet szerint, és ezt követően az irányító, illetve a szabályozási eljárások változatlanul futhassanak. Tehát ezt egyszerűsíteni szeretnénk ezzel, és ami irányítást, illetve szabályozást jelent a 99-es határozat értelmében, felülvizsgálat vizsgálatra kerül, illetve vizsgálati eljárás tárgyát képezi. Ez pedig nem korlátozza azt, hogy ezeket az aktusokat a későbbiekben felülvizsgáljuk, illetve hozzáigazítsuk a szerződésnek a delegált hatáskörökkel foglalkozó rendelkezéséhez. Ez tehát technikai okokból fontos, és szeretném aláhúzni, hogy ezt az egyéb kérdésektől függetlenül célszerű vizsgálni. Köszönöm. Köszönjük szépen ezeket a megjegyzéseket. Úgy látszik, hogy más nem kér szót ezzel kapcsolatban. Tulajdonképpen benfenteseket talán jobban érdekel ez a téma, de a munkánk szempontjából nagyon fontos. Tudomásra vesszük akkor ezt. A módosítók benyújtásának határ ideje május 10-e déli 12 óra. Tehát május 10-12 óra. Következő napi rendi pontunkra rá is térhetünk. Az új kishaszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelmények. Martin Kellenen lesz az előadója ennek a témának, aki nagyon beledolgozta magát ebbe a témába, és mindjárt elő is adja a jelentését. Parancsoljon! Uh, Köszönöm, elnök úr! Köszönöm a szót! Mint említette, örömömre szolgál, hogy a jelentésemről beszámoljak a bizottságnak, amelynek témája tehát a kishaszongépű járművek kibocsátási határértéke. Arra emlékeztetni szeretnék, hogy a bizottsági javaslat megszületett, amely számos aspektusát kezeli a CO2 rendeletnek, amely számos vita és kompromisszum tárgya volt az eltelt évben, mielőtt elfogadásra került és ezt tükrözteti a javaslatunk, illetve a pooling, a büntetések, stb. vonatkozásában kezeljük is ezeket a kérdéseket. Ugyanakkor azonban a bizottság nem ismeri fel kellően, hogy a piac eléggé eltér a személygépjárművek piacáról. Tehát nem lehet ugyanazokkal az érvekkel élni, mert a marketing megoldások is eltérnek, és itt a modellváltás sem olyan gyors, mint a személygépjárműveknél, és a kisebb és hatékonyabb gépjárművek gyártására irányuló törekvés nem olyan gyorsan érvényesül ezen a területen. Tehát a személygépjárműveknél ez gyorsabb. De a branded, brandek piaca eltér. Nem akarunk egy olyan tehergépjárművet használni, amely túlzottan nagy. Tehát itt az utilitárius felfogás uralkodik. Nem nagyon van mód arra, hogy a súlyt csökkentsük. Ezzel visszaszorítva a károsanyag kibocsátást, és a megfelelő önsúlyú gépjárműveket igyekeznek üzemeltetni az adott feladat megoldására. Tehát azon múlik, hogy milyen áruk szállításáról van szó, és ezzel lehet a hatékony üzemeltetést biztosítani. És a tehergépjárművek mintegy 90%-a már dízelüzemű, és ezt is figyelembe kell venni, ami szintén eltérést mutat a személygépjármű piactól. A cél, amelyet javasoltak, a bizottság azt javasolta, hogy folyamatosan vezessünk be 175 gram kibocsátást 2016-ig, illetve évi 10 grammos csökkentés eh, irányoz elő, így aztán a 2020-as eh, észtendőre a 135 gram per eh, köbméteres kibocsátás valósítható meg. Ez azonos lenne a személyi autókra tett javaslattal, ami 5 év alatt 35 grammos további csökkentést irányoz elő 2020-tól. Ez tehát ambiciózusabb kibocsátás csökkentést irányoz elő, mint amennyit a tehergépjárművek esetén megoldhatónak tartunk. 150 g lenne 2020-ra megvalósítható a mi nézetünk szerint, ami még mindig igen ambiciózus kitűzés, és komoly technológiai kihívást jelent számunkra, de úgy gondoljuk, hogy ennek elérhetősége jobb eséllyel kecsegtet, mint az ennél irreálisabbnak vehető alacsonyabb küszöbérték elérése. És azt is javasoljuk, és Luther úr is csatlakozott hozzánk, hogy a sebesség korlátozó eszközöket is bevezessük, bár ezek alkalmazásával kapcsolatban egy tanulmány készítése várat még magára, de az Egyesült Királyságban eh, ezzel kapcsolatban bizonyos eh, tapasztalatok eh, halmozottak föl, és a 120 km per órás sebességénél nagyobbat lehetővé nem tevő korlátozó eszközök használata nyilvánvalóan csökkenti a károsanyag kibocsátást. A büntetésekre vonatkozó 95 euró per gram büntetéspénz pénzek azt hiszem, hogy eltúlzottnak lehetők. Javasoltuk azt is, hogy a csoportokba szerveződés lehetőségét vizsgáljuk meg. Számos olyan ö, gépjármű van, amelyeket ö, ö, egyfajta ö, ö, csoportba sorolnak, és ö, megfelelő alváz, illetve karosszéria kombináció ö, kiválasztása alapján kerülnek felhasználásra több felhasználó részéről. És ö, a gyártók ö, ennek megfelelően ö, próbálnak ö, további megtakarításokat elérni, azzal, hogy a piaci igényekhez jobban igazodó ö, gyártmányokat kínáljanak, ö, és és így ez szerepeltethető lenne a rendeletben, illetve a gépjármű parkok közös üzemeltetése révén elérhető megtakarítások tesznek lehetővé további károsanyag kibocsátás csökkentést. Ez tehát egyfajta szabályozási lehetőséget nyújt, amely további lehetőségeket jelent. A másik a kooperációban gyártott gépjárművek kérdése, amelyek olyan járművek, amelyeket egy adott gyártó szerel készre, például úgy gyártják, hogy egy adott gyártó a traktort más a nyerges és vontató részt állítja elő, vagy különféle variációs lehetőségek kialakítását lehetővé tevő több gyártó műben készülő járművekről van szó, amelyek külön problémákat vetnek föl, melyeket szintén kezelni kell a rendeletben. Vannak kis gyártó cégek Európában, amelyek adott esetben maguk nem tudják végrehajtani a rendelkezéseket a rendeletben, és ilyenkor az alapgyártó cégnek kell vállalnia a felelősséget a gyártmány károsanyag kibocsátásával kapcsolatban. Azonban a felelősség megalapítása nem mindig egyszerű kérdés egy ilyen esetben. Úgy gondolom, hogy a korrekt megoldás ebben az esetben szemben a bizottsági javaslattal, amely azt mondta ki, hogy bizonyos arányok odaítélése alapján kerüljék, kijön elosztásra a felelősség. Nos, úgy gondolom, hogy a típus jóváhagyással kapcsolatos rendelkezések lennének itt is alkalmazhatók, tehát a típus engedélyezés pillanatában eh, mért károsanyag kibocsátások eh, jelenthetik a későbbi eh, mérések összehasonlítási alapját. Nem állítom, hogy ez egy egyszerűen alkalmazható rendszert javasol, de úgy gondolom, hogy mégis ha komoly erőpróba előállítja is az egyes gyártókat, mégis megvalósíthatóbbnak tűnik, mint a készhez vett bizottsági javaslatban foglaltak. Úgy gondolom, hogy így lehetne egy olyan rendszert kialakítani, amely alkalmas lehet arra, hogy a típus engedélyezéssel kapcsolatos szabályozás keretében kezelje ezeket a kérdéseket. Ezek lennének a főbb javítási indítványok, amelyeket javasoltam a bizottsági javaslat kiegészítéseképpen, és az előadóknak megköszönöm a közreműködésüket, önöknek pedig az érdeklődésüket, melyet a téma iránt tanúsítanak. Köszönöm. Köszönöm szépen eh, Martin Kellenennek a jelentést, és azt a munkát, amit már eddig is végzett a könnyű haszon gépjárművek eh, területén. Ez egy speciális terület. Vannak tapasztalataink a kibocsátás eh, si határértékek esetében a haszongépjárműveknél. Most pedig az árnyék jelentéstevőknek adom meg a szót először Anya Weisgerbernek. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is köszönetet szeretnék mondani Mártin Kellenennek, a jelentéstevőnek. Úgy értékelem, hogy nagyon jó jelentést kér, készített, jól sikerült az anyag, és várom a közös munkát. Ami a kibocsátást illeti, hasonlóan a az egyéb járművekhez hasonlóan nagyon jó volt az együttműködés az árnyékjelentéstevők és a jelentéstevők között a részleteket illetően is. Először is a részletekre térnék ki, mint említettem, nagyon jónak tartom a jelentést, és ki fogok térni majd még azokra a pontokba, pontokra, amelyeket teljes mértékben egyetértek. Hiányolom az erőteljesebb ösztönzők kialakítását az öko-innovációk érdekében. Úgy gondolom, hogy az kéne, hogy a cél jegyen, hogy ne a büntetések számát növeljük. Fontos, hogy több ösztönzőt alakítsunk ki, annak érdekében, hogy olyan gépjárművek kerüljenek a piacra, amelyek nem bocsátanak ki széndiokszidot, illetve nagyon korlátozott mérté- mennyiségű széndiokszidot bocsátanak ki, tehát az ökoinnovációkat és a szuperhiteleket, illetően még javításra van szükség. Nagyon fontosnak tartom az innovációt, és fontos, hogy a gépjárműveknél is egy olyan eljárás valósuljon meg, olyan megvalósítási intézkedések, amelyek a bürokráciát csökkentik, és nem azt eredményezik, hogy a, az ipar nem is próbál meg ökoinnovációkat engedélyezni, hiszen ebben az esetben nem fogjuk őket rábírni erre. A bizottságom elő Ónúrral már elkezdtem egyeztetni, remélem, hogy jó úton indultunk el és fontos, hogy a könnyű haszongépjárművek esetében is hasonlóan járjunk el. A 7 gramról még vitázhatunk, de azt gondolom, hogy erőteljesebb ösztönző kidolgozására van szükség. Ami a szuperhitelek kialakítását illeti, itt is közös ösztönzőket lehet kidolgozni, ha az autógyártókat arra sarkaljuk, hogy olyan autókat bocsássanak piacra, amelyek kevesebb, mint 50 g per kilométer bocsátanak ki, vagy semennyit. 2016-ig fontos a cél megvalósítása. 2016-ig valószínűleg nehéz lesz olyan autókat piacra jutatni, amelyek kevesebb, mint 50 g per kilométer széndiokszid bocsátanak ki. Ezt gondolom, hogy ezt az időtávot ki kéne bővíteni, és Hédegárd asszonynal már egyeztettem, ő nyitott ezen a téren. Itt vannak tehát javítani valójáti és javítási javaslataim, módosítási javaslataim. Azt gondolom, hogy a 135 g per kilogramm 2020-ig csak jelentős eszközök bevetésével valósítható meg, ha egyáltalán megvalósítható. Ez a cél és a bizottsági tanulmányokból kiderül a 150 eh, g per kilogramm esetében 3500 és 9000 euró közötti ez a költség, tehát tartalmaz költségeket eh, a bizottsági tanulmány a célok elérését illetően hogyha autónként a költségek 7-9 ezer euró között mozognak egy Volkswagen esetében, amely pusztán 8000 euróba kerül, az, akkor azt gondolom, hogy ez technikai és pénzügyi szempontból is nagyon nehezen megvalósítani. Mint említettem, a rövid távú céloknál kicsit tovább mehetünk. A bizottság javaslatot illetően is nagyobb időtávokra lenne szükség, tehát azt gondolom, hogy egy év plusz vagy mínusz eltekintve maradhatunk a bizottsági céloknál, de a hosszú távú célokra több időt kell szánni. Azt javaslom, hogy folyamatos bevezetési időszakot dolgozzunk, egy folyamatos kötelezettségvállalás a rövid és hosszú távú célok kidolgozásánál a széndiokszidot folyamatosan csökkenteni kell, erre kell törekedni, és az ipart folyamatosan a felelősség vállalására kell rábírni, és olyan célokat kell megadni, amelyek teljesíthetőek, kötelező érvényű köztes célok rögzítése mellett, és azt gondolom, hogy ez a folyamatos bevezetés nagyobb tervezési biztonságot is biztosíthatna az ipar számára, és az ITRE-ben ezt már kértem. Ami a sebességkorlátozást illeti, a 120 km per óra sebességi korlátozással kapcsolatban van egy problémám, és nem láttam még olyan tanulmányt, amely a tényleges széndiokszid csökkentést be tudta volna bizonyítani. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy ezeknél az autóknál bizonyos motor teljesítményre van szükség annak érdekében, hogy a megfelelő terheket szállítani lehessen, hiszen ez korrelációban van a sebességgel. Én legfőképpen attól félek, és a tevő az indoklásnál szerepelteti azt, hogy nem szabad precedens teremteni, de azt gondolom, hogy pontosan precedens teremtünk azzal, hogyha ilyen alacsonyra tesszük a kor, korlátozást. Fontosnak tartom, tartom azt, hogy legyünk konkuren, konkurensek, 95 euró volt az autóknál a rögzített küszöb, és a több sávos fokozatos autók esetében a bizottság is felhívta a figyelmet arra, hogy nagyon sok gyártó számára nem derül ki egyértelműen az, hogy milyen célokra van szükség, éppen ezért fontosnak tartom a kompromisszumos célok megdolgozását, a poolingot, mint eszközt egy kicsit kritikusabban tekintem, hiszen nincs olyan iparágazat, amely mind a két területre gyárt, és mindemellett megtartja a versenyképességét. Azt gondolom, hogy sikerülhet a végén egy jó kompromisszumot kialakítanunk, és köszönöm szépen még egyszer az együttműködést. Köszönöm szépen, Gerber asszony! Mátész Kurtlinak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani Martin Kelemennek a javaslatáért. Kicsit dejavű érzésem van. A szakkóni jelentés kapcsán hasonló problémákról esett szó. Az fellazítása a céloknak vitára kerül, és azt gondolom, hogy Kellenen úr jelentése, ami a határértékeket illeti, nem jelent javítást, előrelépést. Aminek azonban örültem, az az volt, hogy a sebességkorlátozásokat abban az értékben rögzítettük, amit Weisgerben azt is elmondott, nem a motorok teljesítményét akarjuk megváltoztatni, hanem egy elektronikus sebességkorlátozót kell beépíteni az autókba, és a gyártóknak kell dönteniük arról, hogy milyen típusú motorokat akarnak beépíteni az autókba. A politikusoknak nem asztala arról dönteni, hogy milyen technikai szempontoknak feljenek meg a gépjárművek. Azt gondolom, hogy ez nem a mi feladatunk, de ami a sebességet illeti, sebességkorlátozást, ennek van értelme, hiszen a légellenállás szintén hatással lesz a az üzemanyag fogyasztásra, különösen ami a haszonjárműveket illeti, ha megvizsgáljuk a beszerzési költségeket, akkor minden egyes intézkedés meg kell ragadni annak érdekében, hogy költség hatékony rendszer dolgozzunk ki, és egy ilyen intézkedés például a sebességkorlátozás bevezetése, de fontos, hogy díjazzuk azokat a gyártókat, ösztönözzük, akik egy ilyen típusú sebességkorlátozót beépítenek az autókba, annak érdekében, hogy a grammonkénti széndiokszid csökkentését eh, meg tudjuk oldani, és a bizottság egyértelműen definiál, bizottságnak definiálnia kell azt, hogy mik ezek a célok. Martin Kellennek nagyon hálás vagyok, hogy ezeket a célokat megfogalmazta, és a, a transzban is foglalkoztunk ezekkel a javaslatokkal. Fontos a költség hatékony széndiokszid csökkentés a tényleges életben, ami pedig a biztonsági jogalkotást illeti, ennek is van egy pozitív mellékhatása. Ez most azonban nem a mi feladatunk, mi az envi-ben vagyunk, Éppen ezért a mi feladatainkkal kell foglalkoznunk, ami a hosszú távú célokat illeti. Itt el kell mondanom azt, hogy a 135 g per kilométernyi cél ambiciózus, ez egy technológiai váltást tesz szükségessé. Fontos, hogy a járművekbe egy más típusú technológia kerüljön beépítése. A nemzetközi ügynökségek is érezték azt, hogy az olaj egyre fogy. Éppen ezért azt gondolom, hogy igenis van értelme annak, hogy bizonyos megkötéseket tegyünk a széndiokszid kibocsátását illetően, illetve a károsanyag kibocsátást illetően, hiszen a bizottsági javaslatnak is ez a kiinduló pontja. Fontos, hogy minden befektetés esetében, amelyre szükség van, tükrözni fogja az összegekben is ezeket az értékeket. Fontos, hogy csökkentsük az üzemanyag felhasználást, és ezek a típusú járművek többletértéket teremtenek. Ami a rövid távú célokat és a bevezetési szakaszt illeti, ezzel kapcsolatban el kell mondanom azt, hogy a bizottsági javaslatot szeretném követni. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon reális elképzelés. A 175 g szintén realista cél a jelenleg már elérhető technológiákkal, ezek elérhetőek. A 175 g per kilométernél kell magadnunk, és az időkeretnél is, amelyet a bizottság javasolt. Kelenen úr javaslatát a 2025-ig 150 g per kilogramnyi csökkentést nem tudom vállalni, és Környezetvédelmi szempontból sem felvállalható ez. Ez a kulcsfontosságú szektor, az autógyártás szintén ennek csak kárát szenvedi, és fontos, hogy megmaradhasson ez az ágazat a globális piacon a jelenlegi jogalkotásoknál, például olyan, egy olyan jogszabálynál, amelyet 2008-ban fogadtunk el a gépjárműveknél, a személygépkocsiknál, itt bizonyos modellekre támaszkodtunk, a, a 20 grammos célnál is, és azt gondolom, hogy hosszú távon az ipar ezzel, iparnak ezzel problémái lesznek célok eh, elérhetők, amelyeket a bizottság javaslatában megfogalmazott, és politikai szempontból is vállalhatóak. Ami a büntetések fizetését illeti, nem értem azt, hogy a személygépkocsiknál a büntetések máshogy alakuljanak, mint a könnyű haszon gépjárműveknél. Hát eh, azt gondolom, hogy amennyiben egy eh, gyártó büntetés kell, hogy fizesse, nem lesz egyedül, és nem gondolom, hogy különböző mércével kell, hogy eh, mérjünk. Az egyiknél 120 eh, g per kilométer legyen a küszöb, a másik típusú járműveknél pedig egy másik küszöb. Ami pedig az úgynevezett multistage járműveket illeti, ezt a területet nem ismerjük a személygépkocsik kapcsán, itt jelentős a különbség, és a gyártóknak felelősséget kell vállalniuk, nem tudhatják azt, hogy mi történik ezekkel a járművekkel, éppen ezért ezt a javaslatot jónak tartom, és a bizottság fontos, hogy készítsen egy javaslatot arról, hogy itt hogyan tudunk tovább haladni. Összefoglalva úgy érzem, hogy nagyon fontos jogalkotásról van szó, nem különböznek véleményeink jelentős mértékben, nem olyan vitatottak ezek a problémák, mint a szakkóni jelentésnél, de a bizottsági javaslatot alapvető vonalaiban nem szabad, hogy fellazítsuk, ahogy erre Michael Kellenen úr javaslatot tesz, ami pedig a gyakorlatban való megvalósítását illeti, a multistage járműveket fontos még egyszer megvizsgálni, és ezeken a pontokon egyet tudok érteni a jelentéstevővel. Nagyon örülnék annak, hogyha egy realista sebességkorlátozást tudnánk a gyakorlatban megvalósítani, ahol a sebességkorlátozást beleszámítjuk a célok rögzítésénél. Ha ezt sikerül megoldanunk, akkor jó jogalkotást tudunk létrehozni, és várom a vitát a módosító indítványokról, és utána majd meglátjuk, hogy mi lesz ezzel az anyaggal. Jelenleg bondban ülésezik egy csoport, megszakítja az elnök a beszélőt, erről már beszámoltunk, tehát fontos, hogy ez a találkozó is jelezze az éghajlati védelem fontosságát és az intelligens iparpolitikát is eh, érinti mindez. Köszönöm szépen, Matthias Róte, Olga Kramer két szót, vagy Chris Davis? Köszönöm, elnök úr. Nagyon sajnálom, hogy a bizottság eh, úgy vezette be ezt a jogszabálytervezetet, ahogyan és kétféle kibocsátásról beszél. Az üzlet, illetve egyfajta szakmáról van szó, nem pedig luxuscikkekről. Tehát itt a gazdaságos üzemeltetésről van szó, a fogyasztás csökkentéséről, illetve a káros kibocsátás háttérbe szorításáról. A jogszabályok megalkotása során érdekes megközelítés a lobbizók részéről. Hosszú időn keresztül egyfajta önkéntes vállalást tartottunk elfogadhatónak, és 2008 elején a bizottság végezetül javaslatot terjeszt elő, ezt elfogadják, és azóta drámai mértékben csökken a CO2 kibocsátás. Az Egyesült Királyság a legnagyobb csökkenést könyvelheti el ebben a rövid időben. Európa szerte hasonló kép fogad. 2001 és 2007 között nem ez történt, hanem az üzemanyag fogyasztás egyenesen növekedett. Tehát Martin Callahan javaslatai egyfajta aspektusát kezelik annak, hogy hogyan kell eljárni a továbbiakban. Miután olyan motor tervezési ösztönzőket ad, amelyek a további üzemanyagfogyasztás csökkentés irányába hatnak, amit azonban alábecsült, és szintén figyelembe kell venni, hogy a gyár gyártóknak emellett a CO2 kibocsátást is csökkenteniük kell. A jogalkotás vonatkozásában el kell mondani, hogy a gépjármű gyártásban tovább viszik a folyamatban lévő fejlesztéseket. A technológia ahogyan erről szó volt már, megvan az autóalkatrészgyártók, a németek is kimondták, hogy ezek elérhető célok, könnyen megvalósíthatóak tovább is tudunk mehetni a 2016-ra 2170 eh, gram per kilométernél, és eh, eh, készen állunk arra, hogy megvalósítsuk ezeket a javaslatokat. Nos, ilyen egyszerű ez a dolog, tehát az egyes márkák gyártói ezeket jól megvalósítható célkitűzéseknek tekintik. Erre a technológia rendelkezésre áll. A bizottság azt mondja ki, hogy hogyha a 135 g CO2 kibocsátást akarjuk elérni 2020-ig, akkor a gépjárművek élettartama során körülbelül 70 barrelnyi üzemanyagot fogunk megtakarítani, ami 70 dolláros barrelenkénti árnál 2020-ig igen jelentős megtakarítást hoz. 2030-ig, nos 70 dolláros árral gondolkodni, azzal számolni 2030-ra teljesen irreálisnak tűnik, és biztos, hogy lényegesen magasabb árakkal kell számolnunk, ami még erősebb ösztönző lesz a gazdaságos üzemanyag hatékonyabb felhasználás ösztönzésére. Tehát el kell mondanom ezzel kapcsolatban, hogy a legrosszabb esetre való felkészülésre láttunk jó néhány európai gyártó példáját, olyan járműveket állítottak elő, amelyek lényegesen kevesebb üzemanyagot fogyasztanak, és sokkal kevesebb CO2-t bocsátanak ki, mint a konkurencia gyártmányai. Ugyanakkor ezeket nem veszük előképpen figyelembe, amikor a céljainkat megfogalmazunk, és emiatt túlzottan is borulátó határértékeket fogalmazunk meg. Amit Martin képvisel, erről szeret beszélni a zöld munkahelyek megteremtéséről és a környezetvédelemről, de azon a javaslatok, amelyeket most beterjeszt, véleményem szerint túlzottan is borulátóak ezzel összehasonlítva. Ezek valójában retrográd javaslatok. Inkább az üzleti körök uszájába keveredett munkatársról beszélnek. Hiszen, hogyha ezeket meghatározok, akkor Európa kevéssé hatékony lesz. Akkor azt érjük el, hogy az európai üzleti világ drágábban fog termelni, drágábban üzemeltethető járműveket. Ez természetesen elvezet a munkahelyek megszűnéséhez. Tehát ne dőljünk be a lobbistáknak, akik az egyes gyártókat képviselik, és ne igyekezzünk a kisebb ellenállás irányába haladni. Martin kérem vizsgálja felül a javaslatait, és vegye tekintetbe ezeket az elgondolkoztató tényeket, és ambiciózusabb célokat fogalmazom meg milyen kár, hogy a rossz tárgyalóteremben vagyunk, nincs webstreaming, és emiatt a világot megfosztjuk egy kitűnő e-, előadások meghallgatásától. Nos, a következő hozzászólónk a zöldek részéről ki is? Én leszek. Köszönöm, elnök úr. Júniusban lesznek nálunk majd a választások, úgyhogy lesz azért további beszéd, ami ilyen elánnal jön. Mm, hát Belgiumban is várhatóak majd a választások, úgy biztos, hogy lesz még több, aki ilyen jellegű felszólalásokat tett. Az irányt tekintve azt gondolom, hogy azért a választások valóban besegíthetnek, hogy érdekesebb beszédeket halljunk. No, zöldekként hogyan is tekintjük ezt a kerelemféle jelentést? Hát csalódottak vagyunk, azt kell mondanom, az ambiciózus célkitűzésekkel kapcsolatban, mert ahogyan már itt Mártintól hallottuk, egy kicsit dejavó érzésünk van, mert személygépjárművekről beszélünk, a kishaszon gépjárművekről, két, a 2020-as vízió, meg mindenféle egyebet is hallottunk, de hát a kis haszon járműveknek a piacáról van szó. Tulajdonképpen itt a jelentésben a halasztásról, a, a rugalmasságról olvashatunk, holott arról lenne szó, hogy hatékonyabbá tegyük ezt az egész üzletágat. De azt kell mondanom, hogy a, a személygépjárművek és a kiszhasszon gépjárművek piaca teljesen különböző. Nem lehet csak a cikitűzéseket, a határértékeket a homlokterünkbe helyezni, amikor ezekről beszélünk aki azt mondja, hogy a, ugye tegyünk különbséget, viszont ugye a poolingról beszélünk, illetve a szankciókról, akkor különböztessük meg ezt a két kategóriát miközben a célkitűzések hasonlatosak. Tehát összességében azt kell mondani, hogy egyszerűen nem konzisztens ez a, ez a jelentés. Az a kijelentése az előadónak, hogy a szankciók tekintetében legyenek azonosak a, a határok, hát nézzük meg, hogy egyáltalán hogyan is jutnak el a bizottság részéről a határértékekhez. Tulajdonképpen arról van szó, hogy az iparnak szüksége van ezeknek a határértékeknek az ismeretére, annak érdekében, hogy saját magának is legyen mihez tartania magát, amikor az innovációra helyezi a hangsúlyt. Ami a célértékeket illeti, nyilván legyen különbségtétel a személygépkocsik és a kis haszongépjárművek között, de ha megnézzük a hatástanulmányokat, ahogyan Chris Davis ezt elmondta, ha megnézzük tehát a, az információkat, akkor 2020-ra sokkal ambiciózusabb célkitűzés is megengedhetnénk magunknak. Tehát most 150 g per kilométerről beszélni tulajdonképpen butaság, mert az innováció előre mozdítása céljából 175-ig is elmehetnénk. Nyilván választások lesznek, és emiatt ez egy kicsit visszaveti most az ambíciókat. Én azt remélem, hogy a május 6-át követő időszakban már majd a jó csapás irányra fogunk áttérni. Nagyon fontos lenne tehát kompromisszumra jutnunk, és Mártinnel is egyetértek, hogy van erre lehetőség. A 120 kilométeres sebességkorlátozásról el kell beszélgetni, hiszen nagyon sok tanulmány azt mutatja, hogy a legjobb károsanyag kibocsátás csökkentési mód az a sebességkorlátozás. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Zabine Wilcmant meghallgatjuk. Nem tudom, hogy ő tud-e még többet kínálni a többieknél. Nem, mondja a kolléganő, nem választási beszédet fogok tartani, de más is a véleményem egyébként a határértékkel kapcsolatban. Az elhangzott, hogy a személygépkocsik és a kishaszon gépjárművek között nagy a különbség. Ez valóban így van. A motorok tekintetében is mások, nagyon sokszor ugye erős motorok vannak beszerelve a személygépkocsikba is. A mostani kishaszongépjárművek gépjárművek általában 220 g per kilométer bocsátanak ki káros anyagból, és úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak teljesen egyértelmű szabályokat kell, egyértelmű üzeneteket kell küldeni az ipar felé. A bizottság általi 135 g per kilométeres CO2 kibocsátás 2020-ig, szerintem ez nem túlságosan szigorú határérték. Szerintem ez igenis megvalósítható, a 125 g per kilométerre is van esély a határidőig. A Volkswagen-nel együttműködő környezetvédelmi egyesületek is megvalósítatónak tartják ezt. Az is elhangzott, hogy ezt a technológiát kifejleszteni talán egy kicsit drágább lesz, és majd amikor ez az autó eladásra kerül, akkor a vásárlónak kell, a fogyasztónak megtéríteni ezt az extra költséget. Elhangzott már az is, hogy a 175 g kilométer CO2 kibocsátása jelenlegi technológiával is létező-e? Hát a Volkswagen és a Renault többek között, és az Opel is dolgozik ezen. Ezért ez a 2016-os határidő úgy gondolom, hogy e tekintetben reális határidő, nem szabad itt tovább halogatni a dolgokat. A jogalkotás során ugye ambíciózus jogalkotásra volt szükségünk a személygépkocsik tekintetében, annak idején ugye nagyon sokszor önkéntes alapon kellett kötelezettségvállalásokat megfogalmazniuk az érintetteknek, és hát ezek nem vezettek nagyon kielégítő célra. A kis haszongépjárműveknél ez a 170 g-os célkitűzés egyébként már régóta ismert, ezért 2012-höz képest ugye most 2016 a határidő, és az ipar pedig felkészült erre. Németország, Olaszország és Franciaország a tanácsban jelenleg azon dolgozik, hogy kiskapukat teremtsen a jogalkotásban, a jogszabályban, és én ellenzem, hogy ez a szuperkredit, ez a szuperhitel felállításra kerüljön, és aztán meghosszabbodjon, hiszen annak nincs értelme, hogy az 50 g per kilométernél kevesebbet kibocsátó járművek az, többszörösen számítsanak a kalkulációban. Úgy gondolom, hogy az egész flotta tekintetében kell itt kalkulálni. Ami a sebességkorlátozást illeti, azt támogatom. Ez is elhangzott már a kis haszon gépjárművek vonatkozásában, és a tehergépjárművekhez hasonlóan 100 km per órában maximálnám a sebességet. Én úgy gondolom, hogy ez a helyes út lenne, a Ford már dolgozik egy olyan technológián, amelye betartható ez a sebességkorlát, és nyilvánvalóan ennek is lenne kibocsátás csökkentő hatása, de nem szabad ezt egyfajta ilyen helyettesítő eszköznek felfogni. Ezt egyébként már felvetésként hallottam a TRAN szakbizottság egyik képviselőjétől. Fontos lenne, hogy ne csomagoljuk ki újra ezt a megállapodást 2013-ban, hiszen ugye egy hatástanulmányjal mindig megvan az a veszély, hogy felvizeződik a cirkitűzés, halogatni kezdjük a határidőket. Én nem hinném, hogy ez helyes volna. Köszönöm szépen. Kálhány Florence következne, ha helyet foglal, hiszen ő az igazi autószakértő. Köszönöm szépen, elnök úr. Kezdeném az 1997-es önkéntes kötelezettségvállalással, amit 2007-ben kellett volna beteljesíteni, és azt kell mondanom, hogy a legnagyobb politikai csapda volt, és pofára esés, úgy úgy mondjam, hiszen nem jól jártunk ezzel, és ezen aztán most változtatni kell. Éppen hallottuk, hogy itt az autókról zajlik a vita. Nézzék meg a sajtó nyilatkozatokat az autóipar részéről, amikor ez a vita elkezdődött. Már temették a világot. És nagyjából egy évvel ezelőtt, amikor vége lett ennek a vitának, nézzék meg, hogy ma milyen autókat vásárolhatunk a piacon. Ahogy itt most hallgatom ezeket a beszédeket, nagyon tudatosan azt mondom, hogy kicsit arra emlékeztet ez, mint amikor kisfiú voltam, és karácsony előtt jártunk. Akkor is ilyen mesék hangzottak el. Az autóiparnak azok a céljai, amelyeket 2012-ig, illetve 2015-ig irányoztunk elő, egy-két ágazatban már elérték. Ezért én nem félnék és tennék úgy most, hogy mindazok, akik mondjuk egy Volkswagen kis busszal közlekednek és egy kis motorral működnek, összehasonlíthatóak volnának a tehergépjárművek motorjaival. Nem, nem erről van szó, ezek teljesen normális motorok, kis haszon gépjármű motorok. Ha most számokat kell módosítanunk, akkor én azt mondanom, hogy nem felvizezném a célkitűzéseket és a határértékeket, hanem keményebben lépnék fel. Mert el lehet érni ezeket. Azt kell mondanom, hogy már megvan ennek a bizonyítéka, hiszen a csökkenés, a károsanyag kibocsátás csökkenése napi szinten statisztikailag bizonyítható az autó eladásoknál is, az autókra vetítve csak azok, akik a legtisztább autókat fogja megvenni, az is fogja tudni őket eladni Európában. Ez fájdalmas, de ezt keresztül kell vinni. Az egyik kollégával nagyon egyet tudok érteni. Az automobil iparnak vannak problémái, ezeket nem lehet elvitatni. És ezek közül az egyik az az, hogy az ásványi olajipar egyszerűen szinte monopóliumként működik, hatalmas erő koncentrálik a kezében, és ők azok, akik a legkevésbé innovatív eljárásokra ragadtatták el magukat. Semmiféle innovációt nem lehet kimutatni náluk, a tanulmányok szerint. És hát nyilván, hogyha nem jó minőségű üzemanyagot lötyintünk egy autóba, akkor persze, hogy nem fog kevesebb káros anyagot kibocsátani. Ez egyértelmű. Nyilván nyomásgyakorlással nem biztos, hogy a legjobb úton járunk, de nézzék meg a sajtónyilatkozatokat, az személygépjárművek esetében folytatott vitát, vita során, illetve a vita végén. Nem kell csak a saját frakciónkban körülnézni. Chris Davisnél is volt egyfajta személyiségfejlődés, Sokszor kritizálom a bizottságot, de ebben az esetben csak kevésbé teszem azt, és be kell vallanom, hogy vannak nagyobb problémánk is más járművekkel, de az együttműködés eddig jól működött, és én bízom abban, hogy ha ezt folytatjuk, akkor eh, fogunk tudni továbbra is előrelépni, de bátrabbnak kell lennünk. Igen, hát ez a frusztráció az önkéntes kötelezettségvállalás kapcsán úgy látszik, hogy életen át tartó frusztráció. Vittorio Prodi következik, mint következő felszólaló. Köszönöm, elnök úr. Hogy köszönjem meg Martin Kellen előadónak a az anyagát, de egy kicsit kényelmetlenül érzem itt magam. Először is világosan le kell szögeznünk, hogy a konkrét tesztelési ciklusokon mennek át a járművek. Tekintettel az általuk megvalósítandó határértékekre, küszöbértékekre. Nekem az az érzésem, hogy sokkal restriktívebben fogalmazhatjuk meg a kibocsátási küszöbértékeket, különösképpen ami a sebesség korlátozást illeti. Úgy gondolom, hogy ezek fordítottan arányosak lehetnek a megengedett terheléssel miután az összsúly növekedésével a gyorsításra fordított energia, illetve az ezt követő fékezési energia e, folyamatosan nő. Tehát a e, sebességkorlátozás e, alacsonyabb szintre hozandó a nehezebb gépjárművek esetén. Ugyancsak probléma adódik nézetem szerint amikor megpróbáljuk arra ösztönözni az embereket, hogy más típusú járművek üzemeltetésére térjenek át, és diverzifikáljanak, alakítsák át a hagyományos járműveiket. Az az elgondolás például, hogy kisebb járműveket alkalmazzanak, a kisebb számú utas mozgatására, vagy árugyűjtésre. Nos, hogyha ezt városi területeken vizsgáljuk meg, akkor látjuk, hogy a technológia már rendelkezésünkre áll, hogy erre a célra hibrid járműveket alkalmazzunk. És az állandó gyorsulás, illetve az állandó fékezgetés a városi forgalomban minden esetben ideálisabb lehetőséget teremt az ilyen járművek alkalmazására, és pedig nem csupán a CO2NOx kibocsátás vonatkozásában, hanem a CO, a szénmonoxid kibocsátás vonatkozásában is. Ezért tehát kell, hogy kellően bátrak legyünk arra, ahhoz, hogy kezdeményezőleg lépjünk föl és lépjünk tovább a hibrid járművek, vagy a teljes mértékben villamos üzemű járművek alkalmazása felé. Ezzel kapcsolatban az lenne a véleményem, hogy a helyi hatóságoknak javasoljuk, hogy küszöbb értékeket fogalmazzanak meg a városi területeken, ami garantálhatja egyfelől az üvegházhatású gázok kibocsátását, másfelől pedig a e, szilárd e, szennyező a szem, anyagok szemcsék termékek kibocsátását. Ez tehát a helyi önkormányzatok hatáskörébe utalható, hogy korlátozzák a belső égésű üzemű járművek használatát az városi úthálózaton. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Gyuri Mekis következik. Köszönöm szépen. Ha egy dolog világos, akkor az az, hogy az ambíciózus környezetvédelmi célkitűzések nem csak az üzemanyag takarékosságra kell, hogy helyezzék a hangsúlyt, hanem az új munkahelyekre. Tehát nem egyfajta veszélyre kell itt most koncentrálnunk, hanem új lehetőségre is. A CO2 kibocsátásra vonatkozó rendelet, az autók, a személygépjárművekre vonatkozóan nagyon jól zárul tulajdonképpen, ez már kidomborodott itt más előttem szólók beszédeiben, és a nagyobb bátorság a 175-ről 2016-ban 160 g-ra is elmozdulhatunk. Tehát a határidőknek a harmonizálása a szemérgépjárművek és a kis haszongépjárművekre vonatkozó rendeletek tekintetében fontos lenne. A 2020-as határidőre teljesítendő 150 grammos kilométerenkénti kibocsátás. Azt gondolom, hogy azért lehetne jobb, mert itt nagyobb arányú lenne a kibocsátás csökkentés. Ambiciózus sebességkorlátozásra is szükség lenne, és ahogyan már itt elhangzott, én is a legambiciózusabb határértékek mellett teszem le a voksomat. Korin Lepás következik. Köszönöm, elnök úr. Megköszönöm Kellen úrnak a jelentést, még ha nem is tudok teljes mértékben azonosulni az általa tett javaslatokkal, eh, amikor arról beszél, hogy próbáljuk a káros gáz kibocsátást az általa meghatározott küszöbértékre csökkenteni. Én azt hiszem, hogy a határidőkről, a lefutás menetéről kellene beszélnünk, és a normákról. Én úgy gondolom, hogy ellenkező esetben nem a megkitűzött cél szolgáljuk. A kínai ipar könnyű villamos járműveket gyárt, és összehasonlítva az európai ipar termékeivel úgy gondolom, hogy nagyon is érdekünkben állna, hogy szigorúbbak legyünk. Mindig meg kell próbálnunk olyan szabványokkal szemben fellépni, amelyek arra ösztönzik a gyártókat, hogy lazább követelményeknek fejeljenek meg. És ez nem csupán a környezetvédelemre vonatkozik, hanem az ipar érdekeire, illetve a foglalkoztatás politikára is. Tehát egyetértek azokkal a kollégákkal, akik azt mondják, hogy a 160 grammot kellene tudnunk elérni 2016-ra, és a 55 2020-ra. Úgy gondolom, hogy egyszerűsíteni kellene a rendszert. Még egyszer meg kéne vizsgálnunk a kérdést, és a szankcionálást a CO2 kibocsátás esetében a 15%-os túlépéstől kezdve szigorúbbá kellene alakítanunk. Ez a e, e, e, kis teherautók, a buszok vonatkozásában is követendő példát jelentene, és a városi forgalomban kampányolni kellene, hogy ezekre a gépjárművekre is vonatkozanak a határoz a értékek. Ezt akartam elmondani, önök úr, köszönettel. Köszönöm szépen, elnök úr. Legutóbbi felszólalásomkor a bizottságot kritizáltam, hiszen talán jobb lett volna a két jármű kategória közötti különbségeket kiemelni. Összességében azt gondolom, hogy ez a jelentés ez jó. Most így 175, 160 vagy 180 gramról beszélünk kilométerenként, az majdnem mindegy. A hosszú távú tervezhetőség és a tervezés, a fontos az európai autogyártás számára. Nem akarok én most itt kampánybeszédeket tartani. Egy keretet teremtsünk, anélkül, hogy a választásokra gondolnánk, hiszen az európai autogyártás szempontjából ez egy nagyon lényeges keret lenne, annak érdekében, hogy hosszú távon sikeres és versenyképes iparunk maradjon az autogyártásban. Megfelelő fejlődési tendenciákat is figyelembe kell venni, és tudomásunk kell venni, hogy lesznek olyan idők, amikor nem lesznek megfelelő mennyiségben a rendelkezésre álló nyersanyagok. Ezért, hogyha konkrétan akarom mondani, az üzemanyag takarékosság az egy jó csapás irány. Akkor ezek a járművek, megtaláljuk a gazdáikat, nem csak Európában fogják megvásárolni őket, hanem világszerte is. Erre a hosszú távú kalkulálhatóságra, tervezhetőségre kell tehát helyezni a hangsúlyt csak a CO2, a széndiokszid kibocsátásra koncentrálni kevés. Ha csak ebbe az irányba kötelezzük el magunkat, illetve kötelezzük magát az autóipart, akkor nem lesz olyan jó a mérlege ennek az egész folyamatnak. Úgy gondolom ezért, hogy amit Gerber asszony is mond, az öko-innováció és a szuperkreditek, mint elemek, aspektusok nagyobb hangsúlyt kellene, hogy kerüljen kapjanak, mert hogyha most csökönyösen csak egy pár gram csökkentésre koncentrálunk, akkor az kevés. Az, hogy most 170 vagy 175 grammos a kibocsátás formálisan, az majdnem mindegy, hiszen az a kérdés inkább, hogy hogyan vezeti valaki azt az autót, és mennyire sűrűn használják ezt a járművet. ezért tehát azt mondom, hogy nem annyira a számokra kell itt koncentrálni, hanem a hosszú távú stratégiát kellene pontosan körülhatárolnunk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Krista következik. Köszönöm, elnök úr. Hát ahogy itt hallgattam ezt a vitát, egy kicsit úgy érzem, mint számokkal pókereznénk, van, aki kevesebbet, valaki többet követel, de hát azért egyfajta marsra van szükségünk, és ahhoz ragaszkodjunk, ami realista, ami, ami megvalósítható határérték. Úgyhogy nem csak a számokkal kell itt dobálóznunk, vagy azokat rögzítenünk a papíron. Kis haszongépjárművekről beszélünk, és ezért, hogyha most sebességkorlátozásról is beszélünk, hát az nem is tudom, hogy akkor hová vezet. Hát ki vezeti ezeket a minibuszokat? Ugye a KKV-k azok, akik tartanak ilyen kis haszongépjárműveket, lehetnek itt különböző kézművesek, valamilyen vállalkozó, aki viszi magával a segédjét, lehetnek borászok, aki házhoz számít, szállít esetleg bort, és a hétvégén akkor kicsit többet vezet, de ezáltal, hogyha ezt az utat választjuk, akkor egyrészt egy tempólimittel növekszik majd a munkaidő, és drágábbá válnak a termékek. Pródi úr elmondta, hogy aki nehéz árut szállít, az például egy, egy magasabb sebességnél a fékezéskor nagyobb energiát használ, és így több káros anyag szabadul fel. Ezt én értem is, de hát mindent relációban kell tekinteni, és a költség hatékonyság kontextusában mérlegelni, hogy akkor mennyit is nyerünk az egyik oldalon, és ne csak, mint ahogy mondtam már, pókerezzünk a számokkal. A sebességkorlátozás a kis haszongépjárműveknél nem fogja megoldani a problémát. Ezzel csak drágábbá válnak a termékek, és az öko-innováció nélkül nem fogjuk megúszni ezt a célkitűzést illetve annak megvalósítását. Ezért támogatom mindazt, amit Weiss Gerber asszony elmondott, az ökoinnovációval és a szuperkreditekkel kapcsolatban, és hogy egy kicsit tovább tekintsünk és hosszú távon tervezzünk. Köszönöm. Ez volt az utolsó hozzászólás. Nem férhet kérdés afelől, hogy a szállítási szektornak tisztábbá kell válnia, ami a környezetvédelmet eh, illeti, az éghajlatvédelemhez is hozzá kell járulni az ágazatnak, a széndiokszidot csökkenteni kell, és az egyéb káros anyag kibocsátást is csökkenteni kell. Ami a városi térséget illeti, olyan számok vannak előttünk, amelyek mindenképp mérlegre kerülnek, a 130 g, 150, 175 g. Azt gondolom, hogy ezeket mindenki majd a saját maga részéről is megvizsgálja még a vita során, illetve ezeknek a következményeit. Mártin Kellenent több oldal kommentálta, hogy diplomatikusan fogalmazzak és minden bizonyal van egy különbség a haszongépjármű és a személygépkocsi ágazat között. A személygépkocsi ágazat 50%-ban dízellel működik, a haszongépjárművek 90%-ban. A benzinről való átállás dízelre a személygépkocsiknál nagyon fontos, a dízel jobb, kevesebbet fogyasztanak ezek az autók, és a dízel stratégia nagyon sok előrelépést hozott az elmúlt években. Ezek a ugrások eh, a könnyű haszon gépjárműveknél már nem bevethetőek, hiszen 90%-ban dízellel mennek ezek a gépjárművek. Ezek a eh, járművek terheket kell, hogy szállítsanak, egy adott eh, szakembernek kisebb, könnyebb anyagokat kell szállítania, más szakembereknek sokkal súlyosabbakat, és ezek a könnyű haszon gépjárművek terheket szállítanak általában. És itt természetesen látni kell a technológiai fejlődésnél, amelyet Matthias Gróte megemlített, hogy vajon az elemes működtetés mennyire megvalósítható a meglévő motoroknál, és van egy határ, egy bizonyos, bizonyos határon felül ezt nem lehet megvalósítani. Az elemekre, vagy vízerőműre, vagy hibrid megoldásokra való áttérés jelenthetné az előrelépést, és itt meg kell vizsgálni, hogy vannak-e olyan elemek, amelyeket például személygépkocsiknál, akkumulátorok, amelyeket személygépkocsiknál is használni lehet amelyek 150-300 km-t bírnak, tehát meg kell vizsgálni azt, hogy ezek az akkumulátorok mit jelenthetnek. Harmadikként pedig megemlíteném a gyártási ciklust, ez 7 év a személygépkocsiknál, a könnyű haszongépjárműveknél 10 év. Tehát, hogyha egy szakember megvesz egy ilyen gépjárműveket, akkor sokáig szeretné használni, ezek tartós járművek, nem státuszszimbólumok ezek a nagy részben. Ezekkel a különböző üzemeket szolgálják ki. A jelentőstevőnek adom meg a szót, Mártin Kellenennek, de lehet, hogy még előtte a bizottságot is meghallgatjuk. Ódul parancsoljon. Kérem foglaljon állást. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Kellenen úr jelentés tervezetét, és köszönöm szépen az árnyék jelentéstevők megjegyzéseit is. Azzal szeretnék kezdeni, kezdeni mondanom, hogy egy kicsit tágabb képet festek. A szállítás, a közlekedés nagyon fontos ágazat, és a, az üvegház hatást okozó gázok kibocsátásait nagy részt felel, és hogyha 2020-ig 20%-kal akarjuk a kibocsátást csökkenteni, 2015-ig pedig 89%-kal, akkor a kulcsfontosság ambiciózus célok megvalósításánál ambiciózus politikákat és jogalkotást kell megvalósítanunk, és ezt köze, ideje korán el kell kezdenünk ezt a munkát. Ez a javaslat pedig ennek az ambíciónak a részét képezi. Minden bizonyal nagyon sok erőfeszítést tettünk annak érdekében, hogy megvizsgáljuk az adatokat, a számokat, a bizottság hatástanulmányokat készítetett, ezek alátámasztják az adatokat, és a bizottság úgy értékeli, hogy 2016-ig a 100 25 gramra való csökkentés realista cél. Köszönöm um, Kellenen úr célkitűzését, a 175 grammot 2016-ig, de hosszú távon fontos, hogy szintén ambíciózus célokat tartsunk. A hatástanulmányok azt mutatták ki, hogy 125 gram per kilométer az a minimális küszöb, amelyet eh, a technológia fejlődésével el lehet érni, és éppen ezért utána jártunk ennek a területnek, és egy megvalósítható, de ambiciózus célt tudtunk rögzíteni, 135 grammot 2020-ig, eh, egy olyan cél ez, amely ez a bizottság jelenleg ragaszkodik. Számos ügyet vetettek fel a szakbizottság tagjai is, például a büntetések kérdését. Miért magasabbak ezek a haszongépjárművek esetében, mint a személygépkocsiknál? Világos a válasz, ezt eh, üzletesen megvizsgáltuk, és a hatás tanulmányok azt mutatták, hogy 120 euró per gram, és nem 95 euró per gram, ez az összeg, mint a személygépkocsiknál, tehát egy gazdasági logika áll minden mögött. Ez nem azt jelenti, hogy 1 gram CO2 kibocsátása drágább vagy olcsóbb a személygépkocsiknál, illetve gépjárműveknél. Azt vizsgáltuk meg, hogy hogyan tudjuk rábírni a szabályoknak való megfigyelésre megfelelésre a gyártókat. A szuper hitelek a mozgatói az innovációnak, ez a jogalkotás nagy részben kapcsolódik az innovációhoz, a 2020-as stratégia és az európai ipar minden ágazatában igyekszik előre mozdítani az innovációt, az autógyártásban is, és fontos, hogy ez az ágazat tengeren túli versenytársainkkal is fel tudja venni a küzdelmet. A szuperhitelek használatával óvatosan kell bánni, hiszen egy kevés károsanyagot kibocsátó haszongépjárművekről van szó, szóval akkor ez nem egyenlő azzal, hogy erre szuperhitelt kell rendelkezésre bocsátani. Tehát jónak tartjuk a hitelkreditek innovatív hatását, de óvatosan kell ezekkel bánni. Ami a sebességkorlátozást illeti, a preambulon bekezdés kitér erre a bizottsági javaslatban és nagyon örülök annak, hogy nagyon lelkesek a szakbizottság tagjai, a sebességkorlátozásokat illetően, illetve a transzakbizottság tagjai is. Egyértelmű bizonyíték van arra, hogy a széndiokszid kibocsátásának csökkentéséhez hozzájárulhatnának a beépített sebességkorlátozók a haszongépjárműveknél és a közúti biztonság növeléséhez is. Ami a poolingot illeti, megvizsgáltam a jelentéstevő javaslatait a pooling témájáról, és látom azoknak a gyártóknak az előnyeit, amelyek mind haszongépjárművek, mind személygépkocsik gyártásával foglalkoznak. Ez hátrányára lenne azoknak, akik csak az egyik típusú jármű gyártásával foglalkoznak. A jelentéstevővel még egyeztetni szeretnék ennek az elgondolásnak a gyakorlati megvalósításáról. Azt gondolom, hogy ezt még át kell gondolni, mielőtt egy megalapozott véleményt tudunk kialakítani, de a pooling kialakítása egy olyan téma, amely nem idegen tőlünk, és mi is gondolkodtunk ezen, amikor a javaslatot kialakítottuk. Végül pedig számos képviselő felvetette a a kooperációban gyártott járművek témáját, és a titkárság, a parlament titkársága és a tanács titkársága is összegezte a javaslatokat, és a jelentés tervezet is visszatükrözte ezeket. Ami a kooperációban gyártott járműveket illeti, itt is van lehetőség a fejlődésre. Várom a további módosítókat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Ónó. Most pedig a jelentéstevőnek adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, és szeretnék köszönetet mondani a bizottsági hozzászólónak is, valamint az összes tagoknak, akik megosztották velünk véleményüket, és nagyon tanulságos dolgokat mondtak el. Rövid válaszomban szeretnék kitérni az általuk felvetettekre. Eisberger asszony, köszönöm az általános támogatást, és egyetértek a hozzászólásával, az ösztönzők vonatkozásában mindig jobb, hogyha biztatunk valakit sem, hogy büntetéssel fenyegetnénk. A szuperkreditre vonatkozó kérdésekkel kapcsolatban is egyetértek. Ezek valójában egyfajta ösztönzőt jelentenek a gyártóknak a technológia fejlesztésére. Ruter úr, önnek is köszönöm a hozzászólásait és azt hiszem, hogy egy kicsit összekevert Langen úrral, mert nem 140 gram volt 2025-re vonatkozó javaslatom. E, e, e, tehát túl sok jelentést olvashatott, ez nem az én jelentésemben szereplő számérték. Köszönet minden esetre, Davis úr. Én azt hiszem, hogy egy kicsit ilyen kortes beszédnek minősül az, amit elmondott, és most pillanatnyilag Belgiumban vagyunk, nem pedig otthon a választásokra készülve. Tehát azt hiszem, hogy ezt azért értékelni kell, és a következő három nap során várni fogom a beérkező javaslatokat és a 2020-ig terjedő időszakra vonatkozó javaslatok értékelése az előttünk álló kérdés, nem pedig valamiféle rövidtávú politikai játszóma. Ekolc úr, javaslat. Persze egy bajba voltam egy kicsit, amikor nagy tiszteletű úrként hivatkozott rám. Én azt hiszem, hogy ettől kezdve már csak lefelé vezethet az úr út de ami a javaslat többi részét illeti, különösképpen a sebességkorlátozásokkal kapcsolatban, azt értékelem. A módosító indítványokat tanulmányozni fogjuk, ahogy ezeket készhez veszük, és végső soron azt lehet elmondani, hogy Európában a tehergépjárműgyártók komoly pénzügyi problémákkal küzdenek, a piacuk beszűkült, 35-40 százalékkal esett vissza az értékesítési volumen az az utóbbi időben. Sok munkavállalót el kellett bocsátaniuk, de hát vigyáznunk kell, hogy ne terheljünk rájuk túl nehezen megvalósítható célokat, hanem a megfelelő irányba e, tereljük a piac további fejlődését. E, a bizottság javaslata ambiciózus, egyenként akár túlzottan ambiciózusnak is mondható, és úgy gondolom, hogy az évi 10 grammos kibocsátás csökkentés 2016 és 2020 között, amikor 7 e, gram per év volt a csökkentés korábban megfogalmazott cél értéke. Nos, azt hiszem célszerű fölismernünk, hogy ha az elméleti lehetőség fenn is áll, ennek megvalósíthatósága kérdéseket vet föl. Különösképpen igaz ez a tergépjármű gyártás területére, tehát úgy gondolom, hogy a részünkről javasolt megvalósíthatóbb küszöbérték csökkentési célok ö, reálisabb alternatívát kínál, kínálnak. Minden esetre bízom abban, hogy végső formájában ez a javaslat megfelelően gondozza a fejlődést. Köszönöm. Köszönöm szépen Martin Kellen hozzászólásait hogy megmeneküljünk az angol kortes beszédektől, nem március 6-ára, hanem március 10-ére délig terjesztettük ki a módosító indítványok benyújtásának határidejét, tehát május 6-án a sorra kerülő angol választásokat követően is be lehet nyújtani ilyen módosítókat. De ezzel együtt a tréfás megjegyzéseket szívesen fogadjuk, ezek tarkítják vitánkat, de még komolyan ve teendő vizsgákat közöttük. Következő napi rendi pontunk. A gazdák számára a fair jövedelmek, illetve az élelmiszerlánc fejlesztése. És itt egy eszmecserére kerül sor az Agriva Eszter Erenc Garcia jelentéstevőnk, gazdálkodók méltányos jövedelme a tény, e, téma és hatákonyokban működő európai élelmiszerelátási lánc. Köszönöm szépen, elnök úr! Itt valóban arról van szó, hogy ezt a javaslatot megvizsgáljuk az élelmiszerellátási lánc javítása érdekében. Fontos a fogyasztók érdekeinek érvényesítése és ez plusz követelményeket támaszt a termesztők felé, és a bizottság készített egy jelentést az elmúlt évben, ahol megfelelőnek tűntek az elvárások, illetve az igények, és az én jelentésem legelső sorban üdvözli a bizottság kommunikéjét. A problémák beazonosítása érdekében. Először is megpróbálunk biztonságot teremteni, illetve egyensúly a fogyasztói és termelő érdekek között, illetve egyensúlyt a piacon általában. Éppen ezért különböző intézkedésekre teszünk javaslatot. Szeretnénk, hogyha összefüggés lenne a termesztőknek eh, fizetett árak és a fogyasztók által fizetett, megfizetett árak között. A árcsökkentés nagyon gyakran nem tükröződik egyértelműen, és nem válik világossá a fogyasztók számára. Szeretnénk egy európai stratégiát kialakítani bizonyos ágazatok előmozdítása érdekében. Olyan ágazatokra gondolok, amelyek érzékenyebbek. Itt a európai jogalkotási változtatásra van szükség, például a versenyhelyzetet illetően, illetve fontos, hogy a nemzeti intézkedéseket is összhangba hozzuk egymással, harmonizáljuk. Az mezőgazdasági ágazat más, mint más ágazatok, és ezt nem szabad szem előtt téveszteni, amikor versenyképesebbek akarok, akarunk lenni. Szeretnénk összeállítani egy olyan listát, katalógust, amely a visszaélő gyakorlatokat sorolja fel. Például egy veszteségen alapuló értékesítési gyakorlat, ez az élelmiszerlánc bizonyos ágazatait nagymértékben károsítja, és ezt az Európai Unió meg kell, hogy akadályozza. Fontos, hogy létrejön egy jegyzék azokról a cégekről, illetve vállalkozásokról, amelyek az említett szabályokat megszegik. És fontos, hogy változás történjék az ellátási láncokban is. Gyakran több hónapra van szükség, ahhoz, hogy a termesztők megkapják a pénzüket, ez pedig tönkreteheti őket. Például olyan termelőkre gondolok, amelyek nagy hálózatoknak, nagy láncoknak szállítanak. Tehát nagyon fontos, hogy az időkeretet is szigorúan rögzítse a jogalkotás. Továbbá pedig olyan intézkedésekre is szükség van, amelyek limitálják azokat az intézkedéseket, amelyek a verseny kárára vannak. Különbség van a kistermelők és a nagy termelők között, a kis eh, és nagy vállalkozások között, a helyi kisbolt és a nagy élelmiszer eh, szupermarketek között. Ismerjük a kis és középvállalkozásokat, nagyon jól tudjuk, hogy őket támogatnunk kell, tehát fontos, hogy ezt szem előtt tartsuk. A jelentés felhívja a figyelmet arra, hogy nagyon fontos az integráció a lánc különböző láncemei között, illetve az interprofessionális hálózatban is. Fontos, hogy etikai kódexet dolgozzanak ki. Bizonyos esetekben a tagországok kérhetik azt, hogy bizonyos szabályozások kötelező érvényűek legyenek. Ez az a hat pont, amire fel akartam hívni a figyelmet, és szívesen várom a kérdéseiket. Köszönöm szépen, Garcia asszony. Most pedig Tabajdi Csavának adom meg a szót, parancsoljon. Kollégák az európai szocialisták részéről Azért tartjuk fontosnak ennek a véleménynek az elkészítését, mert van három rendkívül fontos aspektus, amely érinti a bizottságunk kompetenciáját. Először is, hogy milyen lesz a közös agrárpolitikában az élelmiszerbiztonság és környezetvédelem, ez mindannyiunk számára rendkívül fontos. Az, hogy a gazdáknak milyen jövedelmi pozíciója van, mennyit tudnak a jövőben befektetni a környezetvédelembe, amely a közös agrárpolitikának egy kulcseleme lesz már most a következő években, de különösen 2014-től, ez közvetlenül érinti a Környezetvédelmi Bizottságot. A második elem az élelmiszer beszerzési gyakorlat környezetvédelmi szempontból, energiafelhasználási szempontból kulcsfontosságú, hogy csökkentsük az úgynevezett élelmiszer kilométereket, hiszen rendkívül sok energiát pazarlunk el, rendkívül sok üvegházhatású gázt bocsátunk ki, akkor, amikor tízezer kilométereken át szállítunk élelmiszereket. Tehát a beszerzési láncok működése szempontjából ez egy rendkívül fontos kérdés. És rendkívül fontos kérdés a, az élelmiszer termelés szempontjából is, hogy mi az intenzív vagy az extenzív típusú gazdálkodást támogatjuk-e. Jelenleg az intenzív típusú élelmiszergazdaság az nagyon sok olyan fosszilis energiahordozót használ föl, amely nem a mi kontinensünkről származik, tehát már ennek is komoly környezetvédelmi kára van, és rengeteg olyan nyersanyagot használunk föl, amely szintén növeli az élelmiszer kilométereket, az európai környezetnek a terhelését. Ezért is fontos az, hogy a Bové jelentés, amely egy kiváló jelentés, és egyetértek Herenc Garcia asszonynal, tisztázni kell és támogatni kell, a, hogy a versenyképességnek a jövőben nem csak a globális és európai aspektusait kell figyelembe venni, hanem teljesen egyetértve Dacian Csolos új mezőgazdasági biztossal, a lokális vagy a regionális piaci értékesítést, a lokális, a regionális versenyképességet erősíteni kell, mert az csökkenti az élelmiszerkilométereket, csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását. E, ugyanakkor van egy nyitott kérdés, és erre fölhívnám Herenc garca asszony figyelmét. Egyetértek José Bovéval, hogy az élelmiszerbiztonsági higiéniai előrásokat a bizottság vizsgálja fölül hiszen nem szabad ugyanazokat a higiéniai követelményeket megkövetelni egy kis egy kis tejfeldolgozó üzemtől, egy kis élelmiszerfeldolgozótól, ugyanakkor európai szinten nagyon is fontos számunkra az élelmiszer. Ma még megoldatlan a különbségtétel a nagy ipari intenzív feldolgozó üzemek higiéniai követelményrendszere és csak a helyi piacra termelő kis és középvállalatok rendszere között. ezt a bové jelentésnél mindenképpen föltétlenül meg kellene oldani. egyetértenek az európai szocialisták azzal hogy legyen egy európai élelmiszer megfigyelő rendszer legyen egy honlap, amely működik, azzal is, hogy a 20 legnagyobb felvásárló nagykereskedő és kiskereskedelmi lánc évente tegyen kötelező módon jelentést, e, azzal is egyetértünk, hogy az erőfölénnyel való visszaélés ellen a versenypolitika szintjén kell föllépni, de nem elegendő a versenyjogi hatóságok, magyarországon nemrégiben többpárti egyetértéssel elfogadtunk egy törvényt amelyben nemcsak a versenyhivatal lép föl hanem a mezőgazdasági szakigazgatási hivatal az a hivatal amely mellesleg az uniós pénzeket is osztja aznak a jövőben egy monitoring megfigyelő szerepe van bárki fogyasztó termelő bejelentéssel élhet ha a versenyszabályok az erőfölénnyel való megsértését tapasztalja, ha az erőfölényt tapasztal, egy ilyen szervezetet célszerű lenne létrehozni összeurópai szinten is, hiszen csak így tudjuk európai szinten fölvenni a harcot. A versenyjogi szabályozásnak vannak olyan elemei, amelyek nem a mi bizottságunk, hanem az IMCO-nak, a kompetenciája, és fogyasztóvédelmi szempontból én ezeket most időtakarékosság miatt nem fogom felsorolni, de az európai szocialisták ezekhez a pontokhoz is tesznek módosító javaslatokat, mert minnyájának van környezetvédelmi és a globális felmelegedés elleni küzdelem szempontjából pozit, összefüggései, tehát ilyen értelemben én hát nagyon fontosnak tartom a Herenc garca asszony által készített vélemény kiegésztését ezekkel az elemekkel. Köszönöm a figyelmet. Euh, Köszönöm szépen. Wilson kolléga következik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen García asszonynak ezt a kiváló jelentést. Az összes dokumentum, amit elolvastam, hiszen tudom, hogy a bizottságtól is érkezett különféle dokumentum, azt kell mondanom, hogy az élelmiszer ellátási lánc homlokterünk közepébe került. Ez az ellátási lánc, a supply chain tulajdonképpen az, ahol valóban jelentkeznek az alapvető problémák. De van egy másik központi problémánk is Európában, és ez továbbra is az marad, mégpedig az, hogy a, a gazda, a termelő, aki a saját földjét úgy fogja föl, mint a saját vállalkozása, abból kell kiinduljon, hogy ez a kisvállalkozás egyre kisebb mértékű és kisebb volumenű, mint a nagy volumenű termelést folytató, akár takarmánytermesztő, vagy akár növényvédőszereket termesztő nagyvállalatoké. De oda kell figyelnünk ezekre a kicsikre, hiszen direkt módon közvetlenül is értékesíthetik ezek a kis gazdák a termékeiket, viszont nem lesz meg az a fajta haszna, amivel a költségeit fedezni tudja, és ezáltal a gazdáknak a jövője is veszélybe kerül. Most egy olyan politikát szeretnénk kialakítani, ahol nyomon követhető a termék sorsa a gazdától, az ellátási láncon keresztül egészen a fogyasztóig. De ö, a gazdákra talán túl keveset koncentrálunk, pedig őrájuk is oda kellene figyelni. Tehát tulajdonképpen még mielőtt egyáltalán a földbe kerül, és onnan tovább egy termék, arra a fázisra is koncentrálnunk kellene. A környezetvédelmi követelmények természetesen fontosak, a talajminősége is, de a gazdák jogait tekintve azt gondolom, hogy van még pótolni valónk. A mezőgazdaság egy olyan tényező, amely nagyon nagy mértékben befolyásolja a környezetet, globális és helyi szinten is, és ez befolyással kell, hogy legyen a saját döntéseinkre. Ezért kell, hogy a mezőgazdaság az érdeklődésünk központjába kerüljön. A kérdés az, hogy persze a gazdák milyen teljesítményt mutatnak. Nyilván nem csak az értékesítésből származik bevételük ösztönözni kell őket, hogy a kultúrtáját, fenn, a hagyományos tájképet fenntartsák, hogy környezetet óvó módon termesszenek, óvják a vizek tisztaságát, és így tovább. De a probléma, amivel most konfrontálódunk, az egy olyan probléma, amit a gazdák önmagukban nem tudnak megoldani. Ezért fizetni is kell. Elnök, köszönöm szépen. Stevenson úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is azt szeretném elmondani, hogy üdvözlöm ezt a jelentést, ezt az, az a véleményt, Eszter Heranz Garcia részéről. Úgy gondolom, hogy igen rövid, összefogott anyag, amely a fő kérdésekre koncentrál, amit nagyon is támogathatunk. Úgy gondolom fontos, hogy véleményt alkossunk a Bové jelentésről. Sokat vitat láttuk a mezőgazdasági bizottságban és máshol a parlamentben a tejipar kérdéseit. A tejipar Európában jó példájául szolgál annak, amire Garcia asszony véleménye vonatkozik. Gondolom, hogy a bizottság tagjai tisztában vannak azzal, hogyha bármely szupermarketbe betérünk Európában, és egy liter tejet akarunk vásárolni, akkor mindig a leghátul találjuk meg ezeket, tehát először keresztül kell menni az összes többin, keresztül rángatva a bevásárló kosarat, vagy pedig a kocsit, mielőtt a tejhez érnénk, holott az emberek éppen azért érnek be az ABC áruházba, hogy tejet vegyenek. Ezeket megterhelik. A tej ma a szupermarketekben a tényleges előállít, a, a, a víz árának a feléért kínálják. Tehát kétszer annyit fizetünk egy pohár, egy vagy üveg ásványvízért. Más szóval a tejipari termékek árképzése teljesen őrült módon alakul. A kiskereskedők ráadásul ö, vagyonokat keresnek ö, ahhoz képest, amit átvételi árként fizetnek a termesztőknek. E, ez pedig botrányos. Az Európai Unió valamennyi tagállamában kevesebbet fizetnek a ö, gazdáknak, mint amennyibe az önköltség kerül, a tej ö, e, kiliterjének előállítása kerül egy évben 365 napon át foglalkoznia kell a tejgazdasággal, rendkívül intenzív vállalkozásról van szó, ahol állatbarát megoldásokat kell megvalósítani, ez pedig erősen tőkeigényes. És közben botrányos módon kifosztják őket a szupermarketek. Két évvel ezelőtt az Egyesült Királyság kormánya rájött arra, hogy kartel működik a nagy bevásárlóközponti láncok között a tej árának leszorítására és ennek az eredménye az, hogy Európa szerte nevetségesen alacsony árakon kínálják ezekben a bevásárlóközpontokban a tejet. Ez tehát egyformán sújtja az unió tehenészeteit. Ez azonban csupán a jéghegy csúcsa a véleményből megállapítható a belső piaci, illetve a fogyasztóvédelmi bizottság véleményéből, hogy javasolják, hogy ombudsmanokat állítsanak be az egyes tagállamokban, amelyek, akik a kiskereskedők, illetve a beszállítók közötti vitákat rendezi. Nos, azt hiszem, hogy ezt támogathatjuk. Nagymértékben egyetértek azzal a megközelítéssel, amelyet Herranc Garcia asszony választott, és bízom abban, hogy ez a jelentés végső soron egyfajta előbrelépést fog jelenteni. Köszönöm. Euh, Köszönjük szépen, Stevenson úr. Joao Ferraro következik. Köszönöm szépen, elnök úr. kezdjem azzal, hogy köszönetet mondok Heránsz asszonynak azért a munkáért, amit itt elénk fektetett. Nagyon fontos aspektusai vannak ennek a jelentésnek. Egyrészt a kritikai megjegyzésekben is, hiszen a bizottságot kritizálja amizért, hogy nem ment elég messzire, és érvényes ez azokra a javaslatokra is, amelyeket ő megfogalmaz. Különös tekintettel a korrelációra a magas fogyasztói árak és a valós termelőknek kifizetett árak között, a felvásárlási árak között. Azt gondolom, hogy a hozzáadott értéknek az elosztása igazságosabban kell, hogy történjék a jövőben, egészen az ellátási lánc minden egyes tagjánál, és amit arra vonatkozóan mond, hogy segítsük a leggyengébb tagokat az ellátási láncban, tulajdonképpen lehetne kicsit explicitebb, de ez arra utal, hogy a nemzeti hatóságok nem tudják garantálni ezt a fajta kompenzációt. A tisztességes verseny nyilván ugyanolyan fontos, mint a késedelmes fizetések kérdése, örülök is annak, hogy ezek megemlítésre kerültek. Az is nagyon helyes, hogy Heránsz asszony fókuszál ezekre a problémákra. Egyes kérdések esetében azonban kicsit tovább merészkedhetnénk. Lehetséges volna például tovább lépni, és megnézni az okokat, hogy miért is jutottunk el ebbe a helyzetbe. Hiszen ez segítene a problémák megoldásában. Az is nagyon fontos, és már beszéltek az előttem szólók ezekről a problémákról, hogy mi lesz a következménye annak, hogy a kis gazdáknak nem lesz elegendő bevételük, nem lesz jövedelmük, hiszen a közelzetvédelem és a vidéki élet is a saját hatáskörünkbe tartozó témák. Hogyha elhagyják az otthonukat, tulajdonképpen elvándorolnak a vidéki területről, az egyes tagállamokban, akkor fel is adnak hagyományos gazdálkodási formákat. Egyrészt a biodiverzitás is veszélybe kerül, és amennyiben a gazdálkodás nem folytatódik, akkor a biodiverzitás is veszélybe kerül. Ezek a feladott területek, illetve gazdasági formák oda vezetnek, hogy sokkal intenzívebb és környezetre károsabb gazdálkodási formákat kezdenek el használni az EU-ban. A nagy területek válhatnak néptelenni, akár az elsivatagosodás is felmerülhet problémaként nagy, nagy területeken az Európai Unióban és aztán oda kell figyelnünk hogy a függőségre, az élelmiszer függőségre is. Bizonyos tagországokban ez a függőség, a behozatali függőség már 36%-os is. Mehetnék még tovább is a problémák sorolásával, de az előttem szólók már nagyon sok mindent megemlítettek. A kérdés az, hogy miért is manővereztük bele magunkat, hogyan kerültünk ebbe a problémás helyzetbe. Sokan a kapra vezetik vissza a, az okokat, dacára annak, hogy többször áttekintettük, felülvizsgáltuk a kapot, aztán a piacok deregulációja is az egyik érv, amelyet sokszor elmondanak. Nagyon fontos, hogy a gazdákat és magát a mezőgazdaságot, mint szektort egy kicsit másként tekintsük, mint a többit mint a többi ágazatot. Ha szabályozni próbáljuk a világgazdaságot, a világkereskedelmet, akkor nyilván ennek hatása lesz a termelői árakra, és erre rá kell mutatni. Nem elég az, hogy egyszerűen azt mondjuk, hogy a nagy szupermarketek hasznot húznak, sőt ők húzzák a legnagyobb hasznot, hanem azt is meg kell vizsgálni, hogy ez hogyan lehetséges, hogy ez összefügge azzal, hogy a mezőgazdasági termékek piacán megvan a dereguláció. A piaci szabályozás elnök asszony, tisztességes árakat kell, hogy teremtsen. Ez lenne a szerepe a piaci szabályozásnak. A vámok kérdése a harmadik országokból egy logikus és egymást kiegészítő rendszerben kell, hogy működjön. Aztán a verseny a tagállamok között az Európai Unión belül is egy nagyon fontos aspektus. És ahogyan már elhangzott korábban, az élelmiszerbiztonság, az élelmiszer ellátás és a környezeti hatások, illetve okok is ugyanolyan súlya kell, hogy essenek alatba, mint a környezetvédelmiek. Ez az véleménytervezet helyesen, hogy azt mondjam, fejezi ki sajnálatát a tekintetben, hogy a fogyasztói árak és a felvárás, felvásárlási ára közötti különbséget nem domborítja ki eléggé. Pedig azt gondolom, hogy itt van a kutya elásva. Korrelációt kell találni a két ár között az árképzésben. Úgy gondolom, hogy lehetne például maximált marzs, marzsokban kellene gondolkodni. Ha így tennénk, akkor szinte azonnal megnőnének azok az árak, a felvásárlási árak, amelyeket a gazdák kapnak meg a termékeik után. És nyilván hatással lenne a fogyasztói árakra is de az ellátási lánc közepén lévő tagokat a profittak egy részétől megfosztaná. A, a tisztességes áraknak a latolgatása szerepel ebben a véleményben, és nyilván kompenzálni kell azokat is, akik feladják majd a termelésüket. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna mondani. Köszönjük. És most pedig azt teszem. Merci, Grosztét Köszönöm, elnök asszony. Alan Garcia asszony véleménye két olyan alapvető kérdést kezel, amelyekhez hozzá szeretnék szólni. Ha a közös agrárpolitikára gondolunk, akkor tisztában kell lennünk azzal, hogy egyre inkább garantálnunk kell Európa önellátását élelmiszertermékekből, és elvégett egyre szigorúbb környezetvédelmi, illetve élelmiszerbiztonsági követelményeket kell támasztanunk. Evéget a termőföld minőségét is javítani kell. Nagyon fontos tehát, hogy a termelőink körültekintően járjanak el, és mindig figyelembe vegyék az élelmiszerárak alakulását, és ezt így szabályoznunk is kell tudni. Az árak illékonyságát minél inkább meg kell agadályoznunk a mezőgazdaság területen. Két dolgot szeretnék ehhez hozzáfűzni. Először is fontos, nézetem szerint, hogy rendezzük annak kérdését, hogy az élelmiszer láncban hová kerül a hozzáadott érték és valamiféle tárgyalásnak kell indulnia, hogy úgy mondjam, a kereskedők és a termesztők között. Itt a termesztők szervezeteinek kell komolyabb szerepet vállalniuk, és az európai versenyjogot is figyelembe kell venni, adott esetben erősítve azt, és rendszerszerű mintaszerződéseket kell kezdeményezni, ami egyfajta szabályozást jelent majd a kapon belül. Ez egy olyan probléma, amely láthatatlan kapcsolatokat teremt az láncban, például a tejipari árakban. Úgy gondoljuk, hogy a probléma elsősorban a nagymértékű importból adódik, ahol olcsó tej kerül a piacunkra, és a Nestlé vagy a Danon vásárlásaival leszorítja ezeket az árakat. Ám sok tanulmányt folytattak, amelyek alapján úgy tűnik, hogy az így bekerülő tej valójában nagy éle, vendéglátó láncok importjából adódik, tehát például a Sodexo lép föl nagy volumenű importőrként, és előre gyártott élelmiszertermékek gyártására használja föl az így behozott olcsó tejet. Ezt a az importot hibáztathatjuk a tej árak alakulásáért. Ennek nyomán kerül háttérbe a helyi termesztő, és ennek hatásait szenvedi el figyelmen kívül hagyva az élelmiszerellátó lánc integritásának kérdéseit. A nagy szupermarketek vonatkozásában feltétlenül elkerülhet, feltétlenül támaszkodnunk kell az élelmiszer feldolgozó vállalkozások közreműködésére is. Nem szabad ezeket hibáztatnunk így általában, hanem figyelni kell arra, hogy tisztességes kereskedelmi gyakorlatot folytassanak. Ugyanakkor támogatnunk kell a gazdákat is, hogy fel tudjanak lépni saját érdekeik védelmében e helytelen gyakorlat visszaszorítására. Köszönöm. Köszönöm, Klász asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát az a kérdés, hogy a mi szakbizottságunknak mi is a köze mindehez, hát ez mindenki feltette magának hiszen a gazdák bevételei hogyan is áll kapcsolatban ugye az ellátási lánc minden tagjának a, az életben maradásával. Nos, igenis, nekünk is van felelősségünk e tekintetben, hiszen fair árképzést szeretnénk, és egészséges élelmiszereket. Azok a termékek, amelyeket joggal úgy követelünk meg, hogy feltételek mellett kerüljenek termesztésre, környezetvédelmi szempontból megfelelőek legyenek, ilyenek kerüljenek a piacra. Tehát, hogyha ezt követeljük, akkor természetesen a piacra is lehetünk hatással saját feltételeinkkel. Szeretném hangsúlyozni még egyszer, hogy lehetségessé kell tenni a gazdák számára, hogy megfelelő bevételhez jusson, és ezt nyilván a piacon keresztül fogja megkapni. Hogyha látja, hogy tulajdonképpen mondjuk a, a zsemle előállításánál már csak 2 cent az, amit a felhasznált liszt ért megkap az a gazda, hát ez siralmas helyzet. Mennyire lehet egy ilyen vélemény korrekt hol lehet elhatárolni egy, egy piaci szabályozásról, hol van az a határ, hogy nem szabadítjuk fel a piacot, nem liberalizáljuk. Szeretnék gratulálni Heránsz asszonynak. Itt van még? Igen, igen, jó. Tehát, hogy sikerült neki, hogy egy oldalon, hat pontban összefoglalta a legfontosabb gondolatokat hatos pontra vonatkozóan szeretnék még utalni a következőre. Azt hiszem nagyon jó a téma, amely itt felvetésre kerül, azaz, hogy a szakma közi szervezeteket mozdítsunk elő. Beszél még itt különböző önkéntes mintákról, illetve hát a helyes gyakorlat alkalmazásáról. Hát a az önkéntes szerződés mintákhoz azt gondolom, hogy szükség volna egy új szabályozásra az önkéntesség szempontjából, hiszen romlandó termékekről van szó sok esetben, gyümölcsök, zöldségek esetében, vitamintartalmú termékek esetében, ahol nagyobb rugalmasságra van szükség a, szab- a szabályozás tekintetében, ugye összehasonlítva az olyan termékekkel, amelyek úgymond évekig elállnak a polcokon és a raktárban. És ennek az árképzésben is meg kell mutatkoznia heti szinten, havi szinten az árakban. A célkitűzésünk fontos, és az a kérdés, hogy a jó termékeinkkel, amelyeket szabályok mentén, szabályok betartása mentén termelnek, a, az egészséges táplálkozáshoz és az egészséges környezethez is hozzájárulnak. Azt hiszem, hogy ebben mindannyiunknak megvan a felelőssége, úgyhogy jó irányba mutat ez a vélemény. Köszönöm. Köszönjük szépen, Klassz asszony. Eszter Delás következik. Köszönöm szeretném Stevenson urat megnyugtatni. Egyetértek vele abban, hogy a szupermarketek a jelenlegi szervezés mellett sokat tesznek a társadalmi fejlődésért, tehát el kell ismernünk a teljesítményüket is, azonban ugyanakkor szeretném biztosítani arról, hogy abban a szupermarketben, ahol én szoktam vásárolni a tej, nem hátul van, hanem éppenséggel elől. Ez Gúdában található egyébként. Nos, áttérő a holland nyelvre. Szeretném elismerni, hogy ez valóban fontos téma, és ugyankor szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a jól összefogott nagyszerű véleményért. Nyilvánvaló, hogy tisztában van az ügyben lezajlott eddigi vitákkal. Az első gondolatom ennek olvastán az volt, hogy kell-e véleményt alkotnunk ebben a bizottságban erről a témáról, de nyilván releváns az ipar, illetve a versenyjog jog területén is. A vélemény címe arra koncentrál, hogy méltányos jövedelemhez juthassanak a gazdálkodók, de nem mindössze erről van szó. Nem csupán mezőgazdasági témát kezelünk, hanem fogyasztóit is egyben hogyha megnézzük az egyre jelentősebb szakadékot, amely a felvásárlási és az értékesítési eladási árak között átong, akkor azt kell látnunk, hogy nem mennek lejjebb a kiskereskedelmi árak, akkor sem, ha a felvásárlásiak csökkennek. Tehát itt élelmiszer felvásárlási árak mellett természetesen fogyasztóvédelmi kérdések is felmerülhetnek. Tehát nem mindig párhuzamosan fut a kettő. Ezért azt hiszem, hogy nem csupán a mezőgazdasági politika jövőjét kezeljük ebben a véleményben, és Tabajdi kollégánk sok mindent elmondott arról, hogy mi veendő figyelemben. De nem feltétlenül vagyok meggyőződve arról, hogy ez a helyes fórum erre. Ebben a bizottságban a közegészségügy, illetve a környezetvédelem kérdéseivel kell foglalkoznunk elsősorban, és úgy vélem, hogy egyfelől mint Környezetvédelmi Bizottság a termelőinktől azt várjuk el, hogy mindenféle szabályozásnak, illetve szabálynak megfeleljenek a környezetvédelem, illetve a közegészségügy vonatkozásában. Másrészt viszont a termesztőknek, a gazdálkodóknak kell állniuk a cechet és a farmer csak a maradékra tarthat igényt. Ez pedig nem egyszer csekély összeg. Eh, ez az én országomban is így van, ahol a eh, gazdálkodók betartják a rájuk vonatkozó eh, rendelkezéseket, de nem egyszer nem jutnak hozzá a méltányos jövedelemhez, nem tudják eltartani a családjukat a bevételeikből, miközben természetesen védeniük kell a környezetet, gondoskodniuk kell a biológiai sokféleségről, stb. Tehát itt egy kicsit többet kellene kimondanunk, és hogyha azt mondjuk, hogy ha ki akarjuk terjeszteni a az agrárpolitika hatókörét ezekre a kérdésekre is, akkor mm, mm, túl kell lépnünk ezeken a határokon adott esetben támogatásokra van szükség, vagy árkiegészítésre, amelyet a gazdálkodóknak kell fizetnünk. Most a közegészségügyre térve. Nos, az élelmiszerbiztonság, vagy az élelmiszer ellátási biztonság azon múlik, hogy legyen elég élelmiszer, hiszen hogyha a farmer leáll, akkor nincs megfelelő mennyiségű élelem az hazámban minden egyes zsebkendőnyi földterületet megművelünk, így tehát amit csak lehet kihozunk belőle. Nyilvánvaló, hogy gondoskodnunk kell arról, hogy emellett a Európában álljon rendelkezésre a legbiztonságosabb élelmiszer. Eznek persze megvan az ára, amelyet meg kell fizetnünk. Gondoskodnunk kell akkor, hogy még arról is, hogy a gazdálkodók tényleg méltányos jövedelemhez juthassanak. Ezeket a kérdéseket talán egy kicsit mi jobban is ki lehetne domborítani, de köszönet illeti az előadót. Köszönöm szépen elnök asszony. Hallgatva a vitát, én két témához szeretnék hozzászólni, és maradva a bizottság hatáskörébe tartozó kérdéseknél, én elsősorban az élelmiszerbiztonságnak a kérdését szeretném első helyen érinteni. Időnként az az érzésem az Európai Unió szabályozását nézve, hogy az a magyar népi bölcsesség az igaz rá, hogy a jobb kéz nem tudja, hogy mit csinál a bal. Mire gondolok? Az egyik oldalon nagyon szigorú élelmiszerbiztonsági előrásokat kell alkalmaznia az európai gazdáknak, így a magyar gazdáknak is, de gondolom, hogy a hollandoknak, a németeknek, a lengyeleknek, a franciáknak ugyanúgy, miközben megengedjük az európai unió piacaira beengedünk olyan termékeket amelyek alapvetően nem felelnek meg ezeknek a szigorú élelmiszerbiztonsági előrásoknak. magyarországon az elmúlt években több ilyen botrány is volt például csak kettőt mondok önöknek nagy mennyiségű dioxinnal fertőzött brazil csirke érkezett a magyar piacra az európai unió határain átlépve ez a csirke és ugyancsak nagy mennyiségű aflatoxinos paprika érkezett Marokkóból. Mind a kettő rákkeltő hatású, mind a kettőben messze-messze meghaladta az egészségügyi határértéket a mérgező anyagnak a mennyisége. Beengedhetjük ezt az Európai Unió piacaira? Azt gondolom, hogy nem. Itt kellene radikálisabb szabályokat alkalmazni? Azt gondolom, hogy igen. Tehát én csak bátorítanék mindenkit, aki ebben a dologban majd döntési pozícióba kerül, hogy e tekintetben a lehető leghatározottabb, legkeményebb, legkövetkezetesebb intézkedéseket kell meghozni a saját piacunk, a saját élelmiszer biztonságunk, a saját gyerekeink, saját magunk fogyasztása szempontjából a legszigorúbb élelmiszerbiztonsági követelményeket kell alkalmazni, nem csak a saját termelőinkre, hanem a kívülről érkezett termékekre is. Ezért mondtam azt, hogy érzek némi ellentmondást, mert az egyik oldalon van a liberális piaci szabályozás, az egyik kezünkkel ezt csináljuk a másik oldalon meg szigortjuk a saját termelékre vonatkozó élelmiszerbiztonsági követelményeket. itt tehát azt gondolom hogy lenne bőségesen teendő. a másik ugye a jelentésben az olvasható hogy megpróbálom idézni hogy korlátozni kell a piaci erőfölénnyel való visszaélést. erre megint csak hadd mondjak egy magyar példát. a magyarországi üzletláncok nagy multiláncok azt csinálják hogy különböző jogcímeken az eredetileg kialkudott árból még levesznek a termelőtől. Ezt nálunk úgy hívják, hogy polcpénz. Összeszámolták ezt, hogy hányféle jogcímen csipegetnek le a korábban kialkudott árból. Magyarországon ez 96 jogcím. 96 jogcímen vesznek le az árból, és ennek a végeredménye az, hogy a termelő 25%-kal 20-25%-kal kevesebb pénzt kap, mint ami a korábbi kialkudott ár volt azt gondolom, hogy ez nem csak Magyarországon van így, hanem Európa más országaiban is így van, és hogyha valóban ez a törekvés, hogy ezt a gazdasági erőfölénnyel való visszaélést korlátozni kell, nem csak Magyarországon, hanem mindenütt az Európai Unió országaiban, akkor én ezzel leghatározottabban egyetértek, és ezt a leghatározottabban támogatom. Köszönöm szépen a figyelmet. Je vous remercie beaucoup. Pour la commission, euh, Madame Karina Köszönöm szépen a bizottság nevében. Kalina van Mikkelsen asszony következik. Dear committee, thank you very much. Um, Köszönöm szépen. A bizottság részéről nagyra értékelem az Európai Parlamentnek a téma iránt megnyilvánuló érdeklődését, e, illetve az élelmiszerellátó lánc e, e, kérdéseivel való részletes foglalkozást. A vélemény vonatkozásában úgy gondoljuk, hogy a vélemény kicsit langyos megfogalmazásokat tartalmaz, és a bizottságban novemberre, az idén novemberre elkészítünk egy olyan jelentést, amely a köz, korábbi közleményen alapul, és egy fórumot is szeretnénk létrehívni, ahol az élelmiszer ellátó ágazatok kérdéseivel foglalkozom magas szintű bizottság tárgyalásait kívánjuk összefoglalni. Nos, még egyszer köszönet érdeklődésükért eh, ebben a témában, és a jelentés, tehát az év végére készül el. Köszönöm. Garcia asszony, köszönjük szépen. Azt gondolom, hogy az ön jelentése mindenkire nagy hatással volt és megadom önnek a szót a záró megjegyzésekhez. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is azzal szeretném kezdeni, hogy minden kollégának köszönetet mondjak, akik részt vettek a vitában. Nagyon sok mindent tanultam, a hat pontot sikerült jól átbeszélni. Ez a vélemény nagyon rövid, még csak egy oldal sem tesz ki. Nagyon kompakt megközelítésében is, és ez egy szándékos stratégia miatt van így. Nagyon hosszú példákat sorakozhatunk volna fel minden egyes pont esetében, de nem ez volt a célunk. Én egy egyértelmű, világos üzenetet szerettem volna küldeni az Életékes Szakbizottságnak, az Agrénak, a fontos kérdések esetében, és majd amikor a plenárison Strasbourgban erről szavazunk, akkor az élelmiszer láncban szervező résztvevő aspektusok, az összes érintetnek látnia kell azt, hogy a parlament a fogyasztók oldalán áll. A kis termelőknek ugyan azokat a lehetőséget szeretnénk biztosítani, mint a nagy termelőknek. Fontos, hogy az európai termékeket propagáljuk, és fontosnak tartom azt is, hogy a vidéki térségben élők továbbra is tudjanak gabonát termeszteni és állatokat tartani. Nem kéne hosszú jelentéseket írnunk ezekről a témákról. Mi szeretnénk a saját véleményünket keresztül vinni, majd a Strasburgi plenáris szavazáson is, és a várom a kollégák módosító indítványait, lehet, hogy magam is be fogok nyújtani néhányat. Azt gondolom, hogy a célunk egy egységesített megközelítést és egy széles körű konszenzus kialakítása. Május 10-a módosítók benyújtásának határideje, május 20 június 22-én és 23-án szavazunk majd, és Strasbourgban kerül a plenárisra sor majd. Köszönöm szépen, ez az ülés vége.